Hölgyeim és uraim, szeretném szívélyesen megköszönni az ír miniszterelnöknek az elnökség bevezetését. Most pedig eh, szavazunk. Az első az Európai Parlament ülésrendjének módosítása, és eh, Kellenen úr szeretne ehhez hozzászólni. Köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm. Köszönöm, Tisök. Itt az eljárási szabályzat érdekében azt javaslom, hogy három hónappal halasszuk el ezt a szavazást. És pedig eh, azért, mert nem kell most döntenünk. A bíróság eh, ítéletét december 13-án kaptuk meg, és nagyon sokan még nem tudták eh, áttanulmányozni ezt a határozatot. Miért kell az ülésrendet most így átpréselni a szavazáson? Meg kell vizsgálnunk alaposan a bíróság határozatát, és a jogvéleményeket is szeretném elolvasni, hogy mit is akar a bíróság elnök úr bölcsességében. Úgy döntött, hogy minden ülésen változtatást most mellőz négy napig. Többé-kevésbé négy napig. Véleményem szerint ez nem a bíróság jogi indokolása. Szeretném az ön jogi indokolását is látni. A legtöbb képviselő nem látta az új ülésrendet, nem küldtek ki nyomtatott verziót, csak az interneten látható ez. Miért ez a sürgősség? Ebben a házban a többség itt időt szeretne megtakarítani azzal, hogy ne itt ülésezzünk. Ezzel kibocsátást is megtakarítanánk, meg üzemanyagot. Egyetértünk az indokolással, mi csak annyit kérnénk, hogy gondoljuk át még egyszer ezt a határozatot, gondolkozzon el az elnökö konferenciája, és nem tudjuk, engedjük meg a tanácsnak is, hogy gondolkozzon el. Köszönöm szépen, Kellenen úr, Kellenen úr, köszönöm szépen. Köszönöm, Kellenen úr az ilyen ügyekre szánt felszólalási idő korlátozott, de több időt adtam. Valaki mellette van az előbb hallottaknak? Ki támogatja? Köszönöm, elnök úr. Tehát itt most nem szeretnék konspirációs teóriákat barkácsolni, mint kellene úr, de a svéd delegáció nevében és nem az egész delegáció nevében szeretném elmondani, hogy nem sürgős az ülésrend megváltoztatása. Már dolgoztunk ezen, és határoztunk is, és igazából nem vesztünk el semmit, hogyha egy kis időt szánunk még a dolog tanulmányozására. Itt várjuk meg az AFKO véleményét is. Az AFKO-nak is egy kicsit több időre van szüksége, hogy az Európai Bíróság határozatát tanulmányozza. Köszönöm szépen! Valaki ellene van, Dól úr? Elnök úr, egy kérdést szeretnék feltenni. Én olvastam az ítéletet, a határozatot, és a 2013-as ütemtervet törölték, és mivel törölték, meghallgatta a kollégámat, ez azt jelenti, hogy hétfőtől sehol nem tudunk ülésezni, még Brüsszelben sem. és három hónapig gondolkodhatunk azon, hogy akkor hogyan is járunk el 2013-ban. Köszönöm szépen. Tehát a 177 per 4-es értelmében a halasztás mellett ki van, ki ellenzi, kitartózkodik, elutasítva, köszönöm. Kommen jetzt zur Abstimmung über den Okay. Also, ich checke. Rendben van, akkor ellenőrizzük Kellenen úr javaslatát. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elutasítva. Äh, Persze. Tehát akkor most szavazunk a naptárról és pedig név szerint. Megnyitom a szavazást. Haben abgestimmt? Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk az ülésrendi naptárt. Köszönöm.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 It's quite warm in this seat. Eléggé meleg ez a szék. Bemelegítették. Some the rest of the votes. Akkor itt eh, így vezetem majd le a fennmaradó szavazást. Mindenek előtt eh, az EFD-től, Mellőr úrtól kaptam egy megkeresést. Mehez valamilyen megjegyzés nincs. Akkor szeretném informálni önöket, hogy eh, nem volt kifogás a szavazás ellen.